Iniziamo i lavori. Kezdjük meg a munkát. Megijesztettem önt, Legrip asszony. Allora, eh, iniziamo i nostri lavori. Avverto prima di tutto che... Először is szeretném bejelenteni azt, hogy a ülést felveszik, filmezik, és aztán ezt az interneten terjesztik, úgyhogy erre figyeljenek oda. kedves kollégánk, alelnökünk tegnap ünnepelte születésnapját, úgyhogy mindenképpen gratulálunk. A napirend tervezetet 19-én, január 19-én megkapták, de azóta számos változás történt. Mi is történt? a asszony betegeskedik, úgyhogy nem tud ma itt lenni, sem pedig holnap. Ugye ő jelentéstevő a politikai pártok kérdésében, úgyhogy ezt a kérdést egy később időpontra halasztjuk. Ezután kellett volna jönnie a koordinátorok ülésének, de van néhány olyan koordinátor, aki ma nem tud megjelenni, ezért ezt is el kell halasztanunk, miért pedig holnapra. Aztán a szerződés megváltoztatásával kapcsolatos koordinátor nem tud itt lenni. 10.30-kor, úgyhogy ezt 9-kor kezdjük el holnap. Úgyhogy holnap ezzel fogjuk kezdeni rögtön a szerződés módosításával a napi rendez. Mi is marad már a a kozákon belüli fejlemények kérdése Martinez úrral és az én 51. cikk értelmezéséről szóló jelentésem. Aztán a koordinátorok ülése helyett Wallis asszony beszámol majd arról, hogy mi a helyzet az átláthatósági nyilvántartással és az erről szóló intézményközi megállapodással. Aztán egyéb kérdések. A 116-os cikk értelmében változások történnek a polgári kezdeményezés témájában. A négy koordinátor, az itteni koordinátorok, illetve a petíciós bizottság koordinátorai megegyeznek abban, hogy hiba történt az eddigiekben, és ezt mindenképpen ki kell igazítani, erre hornap kerül sor. Kezdjük is el tehát a napirendet. Szép rendben. Második napirendi pont az elnök közleményei. Mi is történt a legutóbbi koordinátor ülésén december 13-án? Először is az a döntés született, hogy Messerschmitt úr egy olyan kérdésnek lesz a jelentéstevője, aminek a Júri Bizottság a gazdája, jobb törvényhozás, aztán a 123-as cikkről szól, alkalmazásáról szóló kérdésnek pedig néppárti lesz az előadá, előadója. Aztán 128-as cikk értelmezése. Tehát a parlament jogviszonya a bírósági kérdésekben. Ezzel kapcsolatban mini jelentés születik Guerrero úr. A jövőben is nyomon követi az európai emberi jogi az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozásunkat, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat nem kell tehát más jelentéstevőt ki, kijelölni. Reding asszonyt, a bizottság alelnökét meghívjuk a következő ülésünkre, és az európai polgársággal kapcsolatos kérdésekre fog válaszolni. Egy intézményközi munkacsoport ülésén vettem részt, mint bizottságunk elnöke, Arról szól ez, hogy Európát hogyan tudjuk együtt kommunikálni. Ez egy 2008-as kommunikáció, és ennek az értelmezéséről szólt ez a munkacsoporti ülés. Hogyan lehet tehát az európai polgárság felé kommunikálni, hogy mit is csinálunk mi, ugye 2010 volt a szegénység elleni év, a szegénység elleni harc éve, 2011 az önkéntesség éve. A 2012-es évre nem emlékszem, bevallom, hogy minek az éve lesz mondja az elnök. Quindi non, non ci riguarda perché siamo tutti giovani, ma insomma. Il 2013 sarà la cittadinanza. Ah, ecco sì, e il 2013 invece sarà la cittadinanza. 2013 viszont már tényleg az európai polgárságével lesz. Aztán koordinátorok körében még megvizsgáljuk azt, hogy ezzel kapcsolatban még mind kéne elgondolkozni. hogyan lehetne a polgárok érdeklődését felkelteni az Európai Unió munkássága iránt. A jegyzőkönyveket azt gondolom már megkapták, az a harmadik napi rendi pont. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket, nem látok ellenkezést tehát a november 8-9-e, november 29-30-e és a december 13-i ülések jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Négyes pont következik. A kozákon belüli fejlemények. Említettem már, hogy itt van körünkben Miguel Ángel Martínez úr, a lelnök úr. Október 5-én már sor került közöttünk egy egyeztető ülésre, de hát az a hagyomány közöttünk, hogy a kozákkal kapcsolatos fejlemények témájában ö, folyamatos egyeztetést tartunk. Nagyon örülök annak, hogy Martinez alelnök úr mellett foglalhatok helyet. Mint egy társelnökét köszönhetem őt, és biztos vagyok benne, hogy amikor megadom neki végre a szót, akkor tárgyra tér majd. A leg, a február 10-én, 11-én Budapesten kerül sor a, kerül sor a következő koszakülésre, utána pedig plenáris ülés lesz, május 29-től 31-ig szintén Budapesten, tehát először bizottsági ülés, elnökök ülésre lesz ott, és utána pedig a plenáris. Tessék, Martínez úr, köszönöm szépen, elnök úr. Számomra mindig nagy öröm. Ellátogatni ide az Avkóba. A mai alkalommal nem csak kötelességemet teljesítem, hiszen a nemzeti parlamentekért, parlamentekkel folytatott kapcsolatokért én vagyok a felelős alelnök, tehát a kozákért is én felelek, hanem egy kísérleti csoportot is vezetek, ilyen minőségemben is itt, itt vagyok, és vagyok itt. Azzal foglalkozunk, hogy a Lisszaboni szerződés pontosan mit jelent, milyen változásokat jelent az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek munkájában, kapcsolatában. Kazini úr kedvesen boldog születésnapot kívánt nekem, megköszönöm. Egyébként szeretném arról önöket tájékoztatni, hogy ez egy olyan, ez egy olyan munkacsoport, amely alapvetően elgondolkodik ezen a kérdésen, előkészítő, előkészítő csoport, franciául működünk, és hát ugye franciául nagy különbség, hogy valaki túllépette már a 70-es bűvös határon, avagy nem. A kozákkal kapcsolatban, illetve mielőtt a kozákra e, rátérnék, néhány személyes megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy milyen benyomásunk alakult ki a kozákról, illetve hogy mennyire fontos az, hogy a, parlament, a nemzeti parlamentekkel folyamatos legyen a kapcsolat. Először hadd mondjam el azt, hogy nagyon jó érzés Kazini elnök úrral együtt dolgozni. Tökéletes szimbiózisban élünk, sokat segítünk egymásnak, egymáson, és azt hiszem, hogy az eredmény is önmagáért beszél, nagyon hatékonyak vagyunk így együtt. Bizonyára tudják, hogy, az, hogy a legutóbbi reformok értelmében Kazini úrral együttesen elnököljük az Európai Parlament küldöttségét, tehát azt a küldöttséget, amely a kozákra is eljár, és Négy olyan kolléga, kollégát hallgattuk meg, aki nagyon sok okos dolgot hall, mondott el, míg Macmillan Scott úr, az itt ülő kolléga, és Helmár Brock úr. Pervas Berez asszony. Nos, a gazdasági kormányzásról, a közös biztonsági politikáról és védelmi politikáról hallunk majd meg, hallgatunk majd meg ezek, ezen személyektől előadásokat. Nos, a brüsszeli ülésen nagyon érdekes eszmecserére került sor. Gyümölcsöző volt tehát ez az ülés olyan témákról, mint említettem, mint gazdasági kormányzás, a 2020-as stratégia, a fenntartható fejlődés, illetve el kell mondjam azt, hogy véleményem szerint nagyon jól sikerült ez, a, ez az ülés, nagyon komoly eszmecserére került sor Löter úrral, Barroso úrral és Van Rompuy úrral. Az a benyomásom alakult ki, hogy a kozákban nem csak pusztán szubszidiritási kérdésekről esik szó, tehát a technikai jellegű kérdéseken túlmutató horizontális kérdésekről is sokszor beszélünk, mint a bizottság munkája vagy a parlament munkája. Általánosságban elmondható az, hogy a brüsszeli kozák ülésen elfogadott szövegek, tehát a következtetés, illetve a vitáról szóló szöveg olyan jellegűre sikeredett, amihez a parlament is nagyban hozzászólt, tehát nagyon sok módosítást fogalmaztunk meg. Például azzal kapcsolatban, hogy a külpolitikát, illetve a védelmi politikai kérdéseket a parlamentnek milyen módon kell nyomon követnie. Elmar Brock volt ennek a kérdésnek a legfőbb képviselője. Szerintem az Európai Parlament fölvállalhatja ezt a dokumentumot egész nyugodtan, de a helyzet azért nem tökéletes, vagy nem teljes mértékben kielégítő az Európai Parlament küldöttsége számára. Kezdetben eh, nagyon idegenkedtünk ettől a szövegtől, mi a par- Európai Parlament képviselői. Olyan szempontból volt ez gond, ez a szöveg, hogy mintha idegen test lenne az Európai Parlament. Ebben a kontextusban nagyon sok módosítás született, komoly viták voltak, próbáltunk barátkozni is, azzal, akivel kellett, és ennek köszönhetően az a szöveg, ami kezdetben borzalmasnak tűnt, mégiscsak elfogadhatóvá vált. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez így mindenkinek jó. De előbb-utóbb előbb-utóbb elérkezünk oda, hogy olyan szövegeket fogadnak el, amely megfelelő az Európai Parlamenten kívüli erőknek, az Európai Parlament azonban nem hallat, hogyha teljes mértékben a hangját olyan kérdésekben, ami éppen az Európai Parlament munkájáról is szól. Egy nagyon fontos dologra ki, még felhívnám a figyelmet. Nagyon komoly, feszült pillanat volt. Sokszor ne, sok nemzeti parlament egész egyszerűen agresszív volt a parlamenttel szemben. Például az intézményközi megállapodás témájában, tehát a parlament és a bizottság közötti megállapodás témájában. talán majd visszatérek erre a témára. A végső szöveg azonban nem elfogadhatatlan számunkra. Ugyanakkor aggasztott az, hogy ellenségesek voltak bizonyos nemzeti parlamenti képviselők. Gondolok itt a finn kollégákra, és az is zavar a dologban, hogy politikai családom tagjai fordultak ellenünk. Tehát nem, egyszer, nem egyszerűen kollégák, hanem elvtársakról van itt szó. Az a gond csak ezzel, hogy ezt a fint majd követi egy svéd, egyébként szintén egy családbéliek vagyunk, és ez a svéd is ugyanúgy gondolkodik. Ez aggasztó. És ennél még aggasztóbb az, de azért ez nem meglepő, vagy kevésbé, jel, kevésbé meglepő, hogy a finn, finnek és svédeket, finneket és svédeket követik a britek is. De aztán, ami már nagyon meglepő, hogy a holland kollégák is hasonló módon nyilvánulnak meg, és ami végképp kivágja a biztosítékot, az az, hogy a Bundestag képviselő is hasonlóképpen gondolkodnak. Aztán valószínűleg a jó neveltség jegyében a többiek meg sem szólalnak, némák. Tehát vagy egész egyszerűen csak némák, vagy csak olyan kevéssé nem értenek egyet a megfogalmazott véleményekkel, hogy az, hogy az Európai Parlament gyakorlatilag teljes mértékben elszigetelődik. Pedig az ember azt gondolná, hogy kollégákról van szó, egy csónakban evezünk, egymást kéne kiegészítenünk, és jó kapcsolatot áll, áll ápolni egymással. A későbbiekben majd részletesen is visszatérek el. Nagyon sok fontos dolog hangzott el, és mint említettem, végül egy elfogadható megegyezés született azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a külügyi politikát, illetve a védelmi politikát hogyan kell parlamentközi módon nyomon követni. Valószínűleg az áprilisi, április elejé elnökök értekezletén erre majd szó is kerül, és ugye belga barátaink nagyon odafigyelnek erre a kérdésre. Reményem, vagy remélem, hogy kedvezően alakulnak a dolgok, legalábbis számunkra. és a következő parlamentközi ülésen a igazságosság, az Europol, az Eurojust kérdéseiről mindenképpen beszélni fogunk, illetve az európai szemeszterről is. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy a belga parlament mindkét kamarája milyen kiváló munkát végzett, minden tiszteletem az övék, ők próbálták ellensúlyozni a ellenvéleményen lévőket, és nagyon komoly szerepük volt abban is, hogy a szavazások megfelelően alakultak, és nem ö, került sor tarthatatlan helyzetre. A belgák valóban mindent megtettek, amit tudtak, más parlamentek olaszok, vagy néhány francia, viszont visszafogottabban léptek fel, hogy ne politikai címkékkel illessem őket. Nos, fölmerült tehát a kérdés, hogy mi lesz most a magyar elnökség alatt. Kazini elnök úr és jó magam is Három-négy nappal ezelőtt, még a múlt héten felvettük a kapcsolatot a magyar parlament külügyi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnökével. A kozakülését egyébként az EU-s, a Magyar Parlament EU-s szakbizottsága fogja majd elnökölni. Már a február 10-i ülést is, és aztán majd a plenáris ülést is májusban a kollégákkal, tehát fölvettük a kapcsolatot, és nagyon konstruktív, baráti légkör alakult ki. A politikai eszmecserékre nagyon nyitottak voltak a magyar elnökségi prioritásokkal kapcsolatban. Ez nem csak, hogy nem zavar minket, hanem igenis szükség van erre. Az EU ügyekkel foglalkozó szakbizottság elnök egy petíciót juttatott el hozzánk, ez a Dán parlamenttől származik. Azt kérik, hogy a kozák vitákon a szabadság, illetve a média szabadság, sajtó szabadság kérdése is kerüljön napirendre, Sokan ugyanis szeretnék a magyar elnökséget eh, abban nehéz helyzetbe hozni, hogy eh, önkritikát gyakoroljanak. A magam részéről, illetve Kazini úr részéről azt a választ adtuk, hogy egyetértünk a magyar delegációval, vagyis azzal, hogy ez, ez a kérdés nem összeegyeztethető a kozák eredeti napirendjével. Tehát nem konfrontálódni akarunk, hanem egész egyszerűen előre haladni. Aztán, akinek külön véleménye van a magyar médiatörvényről, vagy sajtószabadságról, az elmondhatja. Még egy dolgot kért a Dán parlament. A nyelvek és a többnyelvűség kérdésében, ugye én erre nagyon érzékeny vagyok, mert nem csak a nemzeti parlamentekért való kapcsolattart, kapcsolat, nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásért vagyok felelős alelnök, hanem a többnyelvűség kérdését is ezzel a kérdéssel is én foglalkozom. Felmerült az, hogy csak angol és franciául tartjuk a kozáküléseket, hiszen ez olcsóbb, stb. stb. De hát ez radikálisan szemben áll az európai parlamenti gyakorlattal. Én egy adott ponton azt mondtam, hogy tőlem dolgozhatunk két nyelven, de csak azzal a feltétellel, hogy senki nem szólhat fel a saját anyanyelvű. Tehát a franciák nem szólhatnának fel franciául, az angolok pedig angolul. Ez lenne az alapfeltétel. Senki nem beszélhet anyanyelvén. Így aztán elkerüljük azt, hogy bizonyos országoknak eleve rosszabb legyen a kiindulási helyzetük, mint másoknak. Úgy tűnik azonban, hogy ezt a javaslatot senki nem karolta fel. Kazini úrnak, Kazini úr azt a javaslatot adta elő, és ebben támogatjuk, hogy vitassuk meg a polgári kezdeményezés kérdését, illetve a választási törvényt, tehát az európai választási törvényt. Eh, a kozák legutóbbi ülésén a trojka azonban ezt nem támogatta. Nem tudom, hogy Kazinium erről hogy vélekedik, de szerintem még egyszer előterjeszthetjük ezt a problémát illetve ezt a javaslatot, és Kazini úr említette a vallás szabadság kérdését is. Eh, vamos hablar eh, el Estado de la Unión con la presencia eventual de... Aztán Orbán miniszterelnök úr, Barroso úr, illetve Sefcovics úr, az európai szemeszter, a gazdasági irányítás, illetve a bizottság 2012-es munkájáról fog majd előadást tartani, illetve a belga elnökség munkaprogramjáról szóló kiértékelést is meghallgatjuk majd. Végezetül elmondanám azt, hogy számos nehézség merül fel a kozákkal kapcsolatos munkában, de hát valójában nem a kozák problémáiról van szó, hanem a nemzeti parlamentekkel való együttműködés problémáival. Arról van itt szó, hogy a nemzeti parlamentek nem találják identitásukat. Úgy képzeltük, az a elképzelés ö, volt a mi fejünkben, hogy majd 27 tagállammal kerülünk szembe, de ehhez képest 40 kamarával álltunk szemben, és olyan kamarák is voltak közöttük, amelyeknek exkluzív törvényalkodási lehetőségei vannak, nem csak Belgium, Németország, Olaszország, Spanyolország van ezek között, hanem például Finnországban is, az szigeten illetve Portugáliában is vannak ilyen típusú parlamentek, tehát a regionális parlamentek, amelyeknek kizárólagos törvényhozási jogköre van. Ezzel nem is 40 partnerünk van, hanem akár már 50. Hát ezzel nem lehet túlságosan hatékonyan dolgozni, túlságosan bonyolultá válik a helyzet. Mi lesz a helyzet a Ferőver szigetekkel Miért nem lehet ezeket Dániával egy kalap, kalap alá venni? Vagy más szigeteket a britekkel, vagy a, a skót parlamentet miért nem lehet Nagy-Britanniával együtt kezelni? Aztán a nemzeti parlamentek jellege is rendkívül heterogén. Például méretük, vagy az európai ügyek iránt való érdeklődésük szempontjából, vagy a kapacitásuk szempontjából egyáltalán átgondolják-e azt, hogy mit is jelent számukra a Lisszaboni szerződés? Hát milyen gyakran látogatnak el a kozakülésekre? Tehát nem a nemzeti parlamentekkel magukkal van a probléma, hanem egyfajta euroszkeptikusság figyelhető meg. Idén elég komoly előrelépés történt, racionalizáltuk a kapcsolatokat, és az önök szakbizottsága is sokat segített, hiszen próbáltunk koordinálni, tehát már jelenleg nem az a munkarendünk, hogy egy hónapban van öt ülés, és utána egy fél évig semmilyen ülés nincsen a kozákkal. Elfogadtuk az egyéves munkarendet az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Szerintem ez jól alakult. Aztán jeleztek, hogy már be kéne fejeznem. Nos, végezetül hadd mondjam el egy percben, hogy milyen lehetőségeink vannak a jövőre nézve. Nos, a gond az, hogy bizonyos nemzeti parlamenteknek elég furcsa a jövőképe. Arról van itt szó, hogy, hogy ha az Európai Parlamentnek komolyabb jogkörei vannak, akkor úgy vélik a nemzeti parlamentek, hogy ez visszalépés jelent az európai folyamatok demokratizálódásában, az európai építmény létrehozásában, az integrációban. Hát ez szerintem egyáltalán nincs így, hiszen azt látjuk, hogy minden egyes új szerződéssel az Európai Parlament új jogköröket szerez, és ahogy az Európai Parlament új jogkört szerez, új döntési lehetőséget, akkor ez a tanács döntés, monot, mon, döntés monopóliumának kárára történik. Ez persze így van, de én arra sose gondoltam, és se tudtam képzelni, hogy a nemzeti parlamentek úgy gondolkodnak, hogy az Európai Parlament nagyobb együttdöntési jogköre számukra azt jelenti, hogy ők ellenőrzik a tanácsot kormányukon keresztül, és így ezért az ő jogkörük is megtépázódik. Én 22 évig voltam nemzeti parlamenti képviselő, és európai ügyekben szóvivő, illetve külügyi kérdésekben is én voltam a spanyol parlament szó, szóvivője. Nos hát azt hiszem, én elég jól tudom azt, hogy egy tetszőleges nemzeti parlament milyen mértékben ellenőrzi az Európai Tanácsot. Hát ha ezt tudjuk, akkor értelmetlen az az elképzelés, hogy az Európai Parlament jogkörének növekedésével a demokratizálódási folyamat visszalép. Ez elég nehéz helyzetet teremt a kozákban, mert ugye vannak eleve euroszkeptikusok, aztán vannak olyanok, akik, mint említettem, nem hisznek abban, hogy demokratizálódunk, hogy az európai integráció egyre, egyre demokratikusabb, és ezek az emberek mindent megpróbálnak obstruálni, bármire nem elszavaznak. Nagyon óvatosan kell ezzel a kérdéssel bánni. Úgy vélem, hogy két gond merül fel, és ezekre mi hamarabb megoldást kell találni. Az első gond egy olyan gond, am, amivel kevésbé találkozunk itt Brüsszelben, és ezzel talán Kazini úr is egyetért. Arról van szó, hogy a nemzeti parlamentek és a bizottság megpróbálnak egyfajta hidat kialakítani egy úgynevezett parlamenti ellenőrzési hidat. Ez persze azt jelenti, hogy megpróbálják kikerülni az Európai Parlamentet, tehát közvetlen kapcsolatot próbálnak kialakítani egymással, és ez a Lisszaboni szerződés értelmének a meghazudtolása, hiszen pontosan az lenne a cél, hogy a nemzeti parlamentek egyfajta második vagy harmadik kamarát képeznének, de a Lisszaboni szerződés előtt a konvent munkálatai során ezt az elképzelést senki nem fogadta el? Nyilván mindenki azt szeretné, hogy, az, hogy a nemzeti parlamentek kedveljék őt, például az Európai Bizottság is, de nem csak a bizottság elnökére gondolok, hanem igazából bármelyik biztos ö, szeretné azt, hogyha kedvelnék őt, elképzelhető, hogy a Nemzeti Parlamentek mezőgazdasági bizottsága ö, felveszi a kapcsolatot a mezőgazdasági biztossal, stb. stb. Ilyen típusú kapcsolatokat ö, alakítani ki, ami önmagában még nem rossz, hiszen áramlik az információ, de hogyha ez elbúrjánzik, akkor az Európai Parlamentet megkerülik. Barroso elnök úr nagyon határozottan és rendkívül barátságosan lépett fel a kozák legutóbbi ülésén az Európai Parlamenttel kapcsolatban. Sosem hallottam még őt ilyen világosan beszélni. Nagyon világosan beszélt át az Európai Parlamentről nagyon nagy tisztelettel, pedig, mint említettem, rendkívül ellenséges volt a légkör. Örülök annak, hogy ezt megoszthatom önökkel, hiszen kétséget kizáró Tehát még soha nem hallottam ilyen világosan beszélni, rendkívüli tisztelettel. Örülök neki, hogy ezt hallhattam, és hogy ezzel beszámolhatok önöknek. Aztán jön a második kérdés. Hogyan valósítjuk azt meg, ami a szerződésekben olvasható? Nem másról van szó, mint a külügyi politika, illetve az európai biztonság és védelmi politika nyomon követése, nyomon követést mondtam. Itt is van egy újszerű fejlemény, vagy jelenség. Az imár nem létező Nyugat-Európai Unió hoz kéne viszonyulnunk. Én ugye több mint 20 évig dolgoztam ebben a Nyugat-Európai Uniós közgyűlésben, 14 évig voltam ott alelnök. Nagyon érdekes szervezet volt ez, de hogy most valaki azt mondja, hogy ez a közgyűlés ellenőrizte volna a kormányokat, illetve államokat a biztonsági és védelmi politikában, Hát ez a valóság teljes eltorzítása. A belga ö, nemzetgyűlés elnöke 7 évig volt védelmi miniszter. Vele beszéltem. Ön szor a NEU közgyűlése előtt is ö, megjelent, komolyan gondolja, hogy ön bármit is ellenőrzött? Vagy hogy, ez a, hogy a NEU közgyűlése bármit is ellenőrzött? Nyilván nem. Az a kérdés, hogy mit tehetünk most. Nagyon komoly kihívás előtt állunk. Gualtieri úr, nem tudom, hogy Dáfórid dolgozik-e ebben a, ebben a szakbizottságban, de hát mindenképpen nagyon értékes munkatárs, és brokúr. úr, elgondolkozunk azon, hogy milyen megfogalmazást alkalmazunk majd. A belga parlament nemrégiben fogalmazott meg egy javaslatot. Nézzék, kérem! Ezen javaslattal egyetemben, tehát a belga javaslattal egyetemben, amire majd reagálnunk kell, vagy módosítjuk, vagy nem, olyan dokumentumról van szó, amit egy nemzeti parlament küldött el, nem szeretném most néven nevezni ezt a parlamentet, hihetetlenül agresszíven támadják az Európai Parlamentet. Azt javasolják, azt javasolja ez a levél, hogy amikor Brüsszelben ülésezünk, akkor ülésezik a kozák, akkor bárhol lehessen ülésezni, kivéve az Európai Parlamentben. Aztán van egy másik érdekes bekezdés a levélnek. Elfogadhatlan, hogy a kozák bármilyen tevékenységét az Európai Parlament finanszírozza. Ez egyáltalán nem szokványos, annyira undorodnak tőlünk, hogy még a pénzünket se akarják? Azzal egy ilyen ö, javaslatban, amin arról van szó, hogy a, az európai védelmi és biztonsági politikát, illetve a külügyi politikát hogyan kövessük nyomon, ilyen javaslatokkal élni, nem arról van szó, hogy nem megfelelően kezelik az Európai Parlamentet, hanem egyáltalán hogy jött eszükbe ilyesmi? Ezen javaslat szerint a tanács berkeiben kéne megszervezni a koszák üléseit. Egyébként a tanács a mi berendezéseinket vagy installációinkat is sokszor használja. Két alternatíva merül itt fel. Nem is tudom, hogy használhatom ezt a kifejezést, hogy két alternatíva, vagy egy javaslat, inkább egy javaslat és egy alternatíva, vagy két megoldási lehetőség. Az egyik az lenne, ezt vizsgáljuk meg mostanában, hogy általánosságban hogyan kéne, hogy alakuljon az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolat jövője a kozák, kozák folytathatja a munkáját, de nem szükségszerű, hogy 40 kamara képviselői és az Európai Parlament képviselői között a munka így folyjon tovább, hiszen csak a nemzeti parlamentek mondják el a véleményüket, és amikor Barroso vagy Van Rompuy eljár a kozák, eljön a kozák ülésekre, akkor nyilván csak a nemzeti parlamentekhez szólnak, őket szólítják meg, mert velük egyébként is van kapcsolata. Tehát idegen testként vagyunk ott ezeken az üléseken, akiket le, akiknek lehet, akinek lehet dirigálni. De végül is a kozák szerinte folytathatja így a munkáját. Aztán általánosságban véve ami a kapcsolatunkat illeti, szerintem egy integrációs mechanizmusra kerülhet sor, de ennek mindenképpen el kell térnie a jelenlegi felállástól, tehát annak semmi értelme, hogy itt 40 kamarával álljunk szemben. Aztán van még egy dolog itt, ez számomra egyáltalán nem jelent problémát. A nemzeti parlamenteknek a nemzeti parlamentek szerintem bárhogy koordinálhatnak egymás közt, bármilyen eszmecserére, véleménycserére sor kerülhet közöttük, azt gondolják az európai intézményekről és az európai parlamentről, amit akarnak, de ez az autonóm koordináció koordinációs szerv üljön össze az Európai Parlamenttel, egyenlő félként legyen ott az Európai Parlament, illetve ez a Nemzeti Parlamenti Koordinációs Szerv, hogy megbeszéljük, hogy mit is lehet tenni. Próbáljuk meg ezt a kérdést nyitottan kezelni, két lehetőség van, szorosabbra fonjuk az integrációt, avagy az imént említett lehetőség. Nyilván bármilyen kérdésben haladók vagyunk velük tárgyalni, a döntési jogkerényünknek megfelelően. Az is mindegy számunkra, hogy hogyan egyeztetnek egymás közt a nemzeti parlamentek, egy nyelven, két nyelven, 22 nyelven, itt a parlamentben vagy a tanácsban, ez teljesen mindegy, de évente egyszer vagy kétszer megegyezés szerint összeülünk külügyi kérdésekről, illetve európai védelmi és biztonsági kérdésekről egyeztetünk. Bármit is gondoljanak, ezen ülésekre sor kell, hogy kerüljön. És amikor az egyik fél a másikat kritizálja, akkor ennek érvényes kritikának kell lennie. hogyha az Európai Parlament nem ért egyet azzal, vagy nem tudja elfogadni, amit a nemzeti parlamentek csinálnak, akkor ezt elmondhatja, és viszont. Aztán, hogy a kozák működése kitérjen egyéb területekre, és a nemzeti parlamentek az Európai Parlament működését újabb területeken kritizálják. Ez elég fura. Az AFKO ebben a kérdésben nagyon jól képviselteti magát, hiszen Kazini úr is mindig jelen van. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodni azon, amit eddig nem tettünk meg, nem lobbiztunk a nemzeti parlamenteknél. Hiszen nagyon sokszor a, azok a parlamentek, akik uh, ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, nem, egész egyszerűen nem szólalnak meg, némák maradnak. Ezt kéne elérni, hogy ők is mobilizáljuk magukat, mert sokszor az a helyzet, hogy csak a folyosón mondják el, hogy ja, egyébként egyetértettek velünk. hogyha négyen vannak mondjuk csak ellenünk, mindenki más pedig néma, akkor kiszámítható, hogy mi lesz mindenek a végeredménye. Ezt szerettem volna elmondani, megköszönöm a véleményüket, türelmüket, hosszabban fejtettem ki a véleményemet. Remélem, hogy észlelték, hogy milyen őszintén mondom el a véleményemet, de hát kollégák között vagyunk, így aztán értelmetlen lenne hogyha nem így beszéltem volna. Ne felejtsék el azt se, hogy ugyan még csak 12 éve vagyok itt az Európai Parlamentben, előtte 22 évig voltam egy eh, nemzeti parlamentben, úgyhogy nem vagyok ellenséges egyik féllel kapcsolatban sem, nem vagyok az Európai Parlament talibánya. Az Európai Parlament egyféle eszköz, a nemzeti parlamentek pedig másféle eszköz. Együttesen kéne megpróbálnunk az integrációban fellépni. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Grazie, <clears throat> Presidente Martinez. Il tuo è stato un discorso non di maniera, non eh, formale. Azt kell mondanom, hogy eh, ambiciózus eh, célokról hallottunk a kozak jövőbeni funkciójával kapcsolatban, és osztozom az ön véleményében. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatokat, illetve kormányok és az Európai Unió kapcsolatait, illetve az elmúlt héten Londonban látogattunk szakbizottságként, és ott is szó esett a kommunikációról. Ez is egy nagyon fontos téma Martinez úr számára és számomra is. Mint említettem, Londonban jártunk, és ott az illetékes szakbizottság elnökével találkoztunk, aki európai ügyekért is felelős, illetve a civil társadalom szereplőivel is, illetve képviselőivel is. Találkoztunk az Alkotmányügyi Szakbizottsággal, illetve a Felsőház képviselőivel. A lényegre tértünk ezeken az egyeztetéseken. Az volt a benyomásom, hogy ellenséges a hozzáállás az Európai Unióhoz. És egy kivételtől eltekintve ugyanarról a témáról volt szó. Egyébként csak egyetlen törvénytervezetről szólt a vita, amelyen most dolgoznak az Egyesült Királyságban, illetve amelyet hamarosan el szeretnének fogadni a Lisszaboni szerződés módosításáról, illetve a kompetenciák megváltoztatásáról van szó. És mindezt el kell fogadni az angol nemzeti törvénykezésben. Azt mondták, hogy a Lisszaboni szerződést, de nem olyan lépésként, amely egy másik út felé vezet. Ezt mondták nekünk Londonban. Nem tudunk egyetérteni azzal, hogy a az Egyesült Királyságon kívül máshol legyen tárgya bármilyen folyamatnak az Egyesült Királyság kormánya. Nem lehet szemet hunyni mindefelett. Amikor önt hallgattam, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy ha a tagországok együttműködését azon mérjük, hogy mennyire hajlandóak hozzájárulna, eh, hozzájárulni Európa, az európai építkezéshez, akkor itt még nem részletkérdésekről esik szó. A szubszidiaritás elve továbbra is érvényesül a Lisszaboni szerződés értelmében, és szoros eh, kapcsolatban maradunk a nemzeti parlamentekkel. Ilyen helyzetben van az Európai Unió, felmerül a kérdés. Nagyon fontos, hogy létezik Van Rompoly úr és Barroso úr. És a Kozak következő ülésén Budapesten májusban kerül erre majd sor. Ezen jelen lesz majd a magyar külügyminiszter is, természetesen Barózó elnök úr is, illetve magasrangú delegációja. Nekünk erre kell összpontosítanunk. Korábban beszéltünk már a kommunikációról, az Európával való kommunikációról. Nagyon fontos, hogy a polgárok ebben jobban részt vegyenek, de azt gondolom, hogy a lakosságnak is, a választóknak is intenzívebben be kell ebbe kapcsolódniuk. Különösen olyan időszakban, amikor feszültségek keletkeznek, hiszen az ellenőrző szerepről van szó. És a az ottani parlament különböző kamarái közötti kapcsolatokról, illetve az Európai Parlamenttel való kapcsolatról is szó van. Nagyon fontos a különböző demokráciával kapcsolatos kérdésekről összpontosítanunk. Nem csak kis országokban merülnek fel ilyen kérdések, hanem nagyobb országokban, Németországban is. 2008-ban született egy bírósági ítélet, arról létezik a flexibilitás, de léteznek bizonyos sorompók is, amelyek előtt az európai építkezésnek meg kell állnia. Ezek voltak a szakbizottság végkövetkeztetései. És a kozaknak is ezzel kell foglalkozni a kommunikációval, több kommunikációt kell biztosítani Európáról. Eddig kisebb ügyekre koncentráltunk. Minden bizonyal voltak olyan területek, ahol túloztunk, Michel Angel kolléga ezt el is mondta a szakbizottságban, és ez értető. A nemzetközi tárgyalásokon az Európai Parlament is jelen van, nagyon fontos, hogy szó kerüljön mindenről. A kommunikáció a meghatározó a különböző kamarák között. Szerettem volna ezzel a ponttal eh, a vitát eh, gazdagítani. Gerero kolléga kért először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Martinez úrnak az információért, illetve az elemzésért. Gratulálni szeretnék a születésnapjához is. Ő az Európai Parlament egyik alelnöke, nagyon jó formában van, és eleget tud tenni minden feladatnak. Hogyha megnézzük egy konkrét ülés eredményét az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, Martínez úr elemzést adott nekünk a helyzetről, az európai projekt jelenlegi állásáról. Itt többről van szó, mint az egyes parlamentek közötti kapcsolatról. Értelmezésbeli kérdés is felvetődik itt, az alapvonalak értelmezéséről. Mi történik a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után? Mindez aggasztó az európai projekt jövője szempontjából, illetve a, parlament jövője szempontjából. Kazini elnök úr szintén utalt a Londonban tett látogatásra. És arra benyomására, hogy számukra a Lisszaboni szerződés nem egy lépés előre az európai építkezésben, hanem egy végső pontot jelöl ki. Nagyon erőteljes a dim- dinamika a visszalépésre. Nem egyértelmű iránymutatóként tekintenek a Lisszaboni szerződésre, hanem egy olyan pontra, ahova nem is szabadott volna elérkezni. A helyzet rosszabb, megbénult a folyamat. és a Lisszaboni szerződés teremtette helyzet egy levénult helyzetnek nevezhető. Martinez úr 22 évig dolgozott a Nemzeti Parlamentben. Én első alkalommal veszek részt az Európai Parlament munkájában, és soha nem voltam saját országomban parlamenti képviselő. Korábban az európai parlamenti képviselő nemzeti parlamenti képviselő is volt. Kevesebb volt az ellen, ellenállás a nemzeti parlamentek részéről és a nemzeti parlamenti képviselők részéről. Természetesen mindez jelentős előrelépés az Európai Parlament számára. Nagyon Fontos, hogy az ember európai parlamenti képviselő, de nem szabad megfelelkezni arról, hogy a nemzeti parlamentek ellenállóbbak. És Martínez úr megemlítette azt is, hogy az Európai Parlament kompetenciájának bővítése kapcsán is egyre erőteljesebb az ellenérzése a nemzeti parlamentekben. Nagyon sokáig úgy tekintettek az Európai Parlamentre, mint egy vita fórumra, javaslatokat készítünk, vitázunk, de nem értették a nemzeti parlamentekben azt, hogy az Európai Parlament munkája az ő saját kompetenciájukat is érinti. Az Európai Parlament most már sokkal több feladatot lát el, és éppen ezért konkurenciaként tekintenek ránk nem olyan szereplőként, akivel együtt kéne működniük. Ami a ránacionalizációt illeti bizonyos területek esetében. Bizonyos területeken felismerhető ez a trend a kormány által kötött megállapodások kapcsán, erre egyre erőteljesebb törekvéseket látunk olyan politikák, amelyeknek európai dimenziója van, ezek kapcsán gondolkoznak arról, hogy ne kerüljön -e ez mind újból nemzeti kompetenciába. Nagyon nagy volt az ellenállás a nemzeti parlamentek részéről, ami a pénzügyi felügyeleti mechanizmusokat, a governance mechanizmusokat illeti, illetve azt, hogy ezeknek európai dimenziójuk legyen. és ne pusztán egy csomó pontja a nemzeti felügyeleti szerveknek. És létezik egy további dinamika, amely ellentmond a folyamatoknak. Jelenleg válságot élünk meg, és megpróbálnak mindenütt eh, felelősöket találni. Többek között itt Brüsszelben, Brüsszel hozza a döntéseket olyan döntéseket, amelyeket a nemzeti kormányoknak kellett volna meghozniuk. Egy ilyen történelmi időben a költségvetési megszorításokról, a szociálpolitika csökkentéséről szól mindez. Nagyon gyakran a munkanélküliséget is érinti ez, és a kormányok megpróbálják levédeni magukat. és azt mondják, hogy ők amúgy nem támogatnák ezeket az intézkedéseket, de a brüsszeli struktúra rájuk erőlteti ezeket. Senki nem ismeri, hogy ki is áll Brüsszel mögött, de Brüsszelt hibáztatják. A Német Alkotmánybíróság ítéletére is történt utalás, függetlenül attól, hogy ez milyen értelmezéseket nyerhet. Sokak számára mindez szimpatikus, sok intézmény, parlament számára is. Azok számára, akik azt gondolják, hogy az európai projekt eddig jutott. És az ítélet megkérdőjelezi, hát már nem tagad, hanem megkérdőjelezi az Európai Parlament demokratikus legitimációját. történelmi szakaszban vagyunk, ahol a nemzetállamok a saját legitimációjukat védik. És azt gondolják, hogy ez legyen az alapja az európai építkezésnek. Minden egyéb, a különböző politikánk, az európai polgárság, illetve európai állampolgárság pedig ezekhez kapcsolódik. Ki szeretnék térni azokra a javaslatokra, amelyeket Martinez úr tett. Ezek a javaslatok kihívást jelentenek a szakbizottság számára. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szakbizottság és az Európai Parlament megtalálja az ösztönzőt. És meg tudja magyarázni azt, hogy igenis egy olyan projektről van szó, ahol különböző szintek érintettek, az európai szint, a nemzeti, regionális szintek is. Tehát egy sok szinten működő kormányzási rendszerről van szó. És ebben az esetben át lehet térni az együttműködés a konfrontáció helyett, hiszen a konfrontáció gyengíti az összes szintet, az Európai Parlamentet, az európai intézményeket, nemzeti parlamenteket is, és a regionális parlamenteket is. És mindenki a saját kompetenciáért küzd, amelyeket közösen kéne gyakorolni. És arra a végkövetkeztetésre jut így az ember, hogy mindaz, amit elveszítünk, az az európai szintű kormányzás. Mindenki a saját ellenőrző funkciójához ragaszkodik. Azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk, illetve az európai politikai pártoknak is Ezekre a célokra kell törekednünk. Meg kell próbálnunk a pártok felé közvetíteni azt, hogy egy közös projektről van szó. Létezik egy politikai szint, egy intézményi szint, illetve egy állampolgári szint. És mindezeket nem lehet külön-külön megközelíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gerér úr. Messzes mit képviselő kapszót. Bocs. Köszönöm szépen, elnök úr, és meg szeretném köszönni Martinez kollégának a hozzászólását. Egyetértek a helyzet leírásával, illetve a leírás sok részével, de ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy mindenki, aki a közáltal ráruházott mandátumon rendelkezik, a legjobb szándékkal végzi ezt a munkát, és minden tárgyalásban abéli szándékát jeleníti meg, hogy a saját küldetését, feladatát teljesítse be. Mint hogy bennünket a Lisszaboni szerződés arra kötelez, hogy működtessük ezt az együttműködést, ezért helyesen tesszük, hogyha azok helyébe azok szempontjából kezdünk gondolkozni, akik a legellenségesebbek az Európai Parlamenttel szemben, hogy megértsük őket. És ez nem csak a finn vagy a brit parlament képviselőire vonatkozik. Sok európai országban, tagállamban látok, ha nem is ellenségességet, de legalábbis szkepticizmust az európai szintérrel szemben. Hogyha csak megvizsgáljuk az elmúlt év, az elmúlt másfél év történetét, amióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, nem nehéz megtalálni a muníciót az euroszkeptikusok fegyverébe. Vegyük az EAS-t. Amikor a Lisszaboni szerződésről tárgyaltak, akkor azt ígérték az Európa a nemzeti parlamenteknek, hogy vizsgálati fent, vizsgálattal élhetnek, amikor az Európai Parlament a költségvetésről <clears throat> tárgyal. Például a külső kompetenciák területén is, amelyeket az Európai Bizottság átadott a parlamentnek. Hát az Európai Parlament szempontjából teljesen logikus, ami történt. Itt vagyunk, tárgyalunk a bizottsággal, de nemzeti szempontból ezt egy be nem tartott ígéretnek tarthatják. Egész egyszerűen, még ha nem is felelünk minden részletére döntésnek, ez a valóság. Tehát amikor arról a kötelezettségről beszélek, hogy a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatot tartanunk kell, akkor ezt a valóságot is látnunk kell, és az is a valóság, hogy egyes parlamentek ellenségesebb, ellenségesebbek, mint mások. De azt nem mondhatjuk, hogy nem fog működni az egész, nem értetek semmit, majd mi megmagyarázzuk nektek. Ez még több ellenérzést szülne. Mondjuk azt, hogy tartsunk egy nyitott vitát, lássuk a dokumentumokat, lássuk az érveket, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Skozak éppen ezt a munkát végzi megvan a vita, az ezmecsere, és ahogy elnök úr is mondta, vannak emberek, akik a jó érvek hatására megváltoztatják a véleményüket. Folytassunk tehát egy nyílt párbeszédet, és ne azt próbáljuk megmutatni, hogy miért tévednek az ellenségeink, vagy az, a más véleményen levők, hanem győzzük meg őket. Ezért tehát a kozak elnökségénél ragaszkodjunk ahhoz, hogy egész addig, amíg nincsen meg a megegyezés a vizsgálatról az EAS hatáján belül és a szubszidiaritás elvének figyelembe tartásával, nem lehet kozák ülés úgy, hogy ne szerepeljen ez a kérdés a napi rendjén. Intézményközi megállapodásra van szükségünk, amíg ez a kérdés meg nem oldódott. Nem látok semmilyen más alternatívát, mint azt, hogy megoldjuk ezt a kérdést, illetve megszüntessük a félreértéseket. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Messerschmitt Mittúr. Söndergaard képviselő következik. Herr Martinez, az eh, a tillykke med fødselsdagen fra mig, øh, tak for... Köszönöm szépen. Tisztelt Martinez úr, megköszönöm ezt a beszámolót. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Úgy vélem, hogy nagyon komoly rálátással elevenítette fel azt, hogy milyen, helyzetet alakul, milyen helyzet alakult ki a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament viszonyában. Hogyha jól elemzi a helyzetet, akkor úgy vélem, hogy egyre csak növekedni fog az ellenőrzés a nemzeti parlamentekben velünk szemben. De vajon ezek az ellenérzések minek a következtében alakultak ki? Szerintem nem bagatelizálhatjuk el ezt a dolgot. Nem feltétlenül csak az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek viszonyáról van szó, talán sokkal szélesebb körben kéne ezt a dolgot vizsgálni, talán egy sokkal kiterjedtebb problémáról van itt szó. Valójában az fejeződik ki ilyenkor, hogy a népesség nincs megelégedve, hiszen az Európai Unió véleményük szerint túlságosan sok dologban dönt. Választóink tehát nem úgy vélik, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság ezt vagy azt rosszul tette, hanem egész egyszerűen csak egy kalap alá veszik az összes európai intézményt, és úgy vélik, hogy túlságosan sok dologban és túlságosan rosszul dönt az Európai Unió. Aztán mindez megfogalmazódik az európai, megfogalmazódik a nemzeti parlamentek képviselőiben, és ők ezt az ellenérzést elhozzák a kazakülésekre. Egyértelműen az Európai Parlament lesz a fekete bárány. Itt minket okol ilyeténképpen az európai elégedetlen lakosság. A kérdés csak az, hogy valóban túlságosan sok dologban van-e döntési hatáskör az Európai Uniónak. vajon igaza van-e a lakosságnak, amikor így vélekedik, vagy itt pedagógiai kérdésről van szó, tehát hogy nem tájékoztattuk megfelelően a lakosságot. Akár néhány példával is érhetünk. Említette Martinez úr a skandináv parlamenteket, és ez érthető, hiszen a skandináv parlamentekben megjelenik az, hogy egyfajta interferencia alakul ki a helyi döntések, tehát a skandináv parlamenti döntések, illetve az európai döntés körök között a bíróság, európai bíróság döntése, a viking és laval ítéletek. Ezek a dán, svéd vagy finn hagyományokat fejük tetejére állítják. figyeljünk, vagy nézzük meg például, hogy a házassági jogról, vagy egyéb kérdésekről hogyan vélekednek a, az egyes országok, vagy a munkáltatók és a munkavállalók közötti jogviszony kérdését. Vajon a lengyel munkásokat miért ugyanúgy kell kezelni, mint a dán munkásokat, illetve az Európai Bíróságnak egyáltalán mi közelhez? néha azért pozitív szerepet is tulajdonítanak, vagy asszociálnak az európai döntéshozatali szervekkel. Az Európai Bizottság egyszer úgy döntött, hogy az összes tagállamnak el kell fogadniuk, fogadnia bizonyos szabályokat, listákat. Egyetlen tagállam sem gond, gondolta volna azt korábban, hogy ilyen listákat el lehet fogadtatni, de végül az Európai Parlament szavazati jogával ö, sikerült, ö, szóval sikerült megváltoztatnia a hús készítményekben tartalmazott az adalék ö, anyagok kérdését. Nem lehet ignorálni azt a lakossági vélekedést, hogy az Európai Unió túl sok dologban dönt. Nem lehet zárt ajtók mögött az AFKO szakbizottságban, vagy máshol ezt megoldani. Ha valós megoldást szeretnénk, akkor meg kell ezt beszélni, és reális megoldást találni. Grazie. Köszönöm szépen, Sondergaard úr. Ránzsel kolléga. Grazie, Presidente azt akarom én is mondani, hogy nagy érdeklődéssel követ, követtem nyomon, és nagy örömmel között, követtem nyomon Martínez Martínez barátunk magyarázatát. De azt kell mondanom, és már is a Bibliából idézek, nincs új a nap alatt hiszen múlt évben a Lisszaboni szerződés ratifikációja után azt láttuk, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti politikai kapcsolatok egy alkotmányos um, irítség formája töltötték. Teljesen meg vagyok róla győződve, hogy a nemzeti parlamentek hozzáállása meg fog változni. Nem félek a kemény szavaktól, azt gondolom, hogy hibásan látják a nemzeti parlamentek ezt a helyzetet, hiszen mélyen hiszek abban, hogy a tanács amely ugye a saját a tagállami parlamentek kormányaiban áll össze, rendelkezik azzal a képességgel, hogy meggyőzze a nemzeti parlamenteket, hogy bár meg lehet, hogy jogköröket veszítenek a Lisszaboni szerződés alapján, amelyeket az Európai Parlament kap, de ez helyes. És az érdekes, hogy ez az érv, amelyet egyébként az néppárt elnökségétől is hallottam, a, tehát ez az érv arra utal, hogy irányíthatják a tanácsot. Ellenőrizhetek a tanácsot. Összességében, tehát nem csak Martinez, Martinez kollégát támogatom az ő álláspontját, nekem is egyebiránt van tagállami parlamenti tapasztalatom, ezen felül pedig frakcióvezetői tapasztalatom, azt mondhatom, hogy nem olyan egyszerű a saját kormányunkat ellenőrizni. De hát nem erről van szó. Nem, nem, nem, nem erről van szó hanem arról van szó, hogy egy tagállami parlament a további 26 kormányt aztán már végképp nem tudja ellenőrizni. Ez a probléma. Hát hogyan is lehetnének, volhatnának képesek arra, hogy a más tagállamok kormányait ellenőrizzék? Csak akkor van erre lehetőség, hogyha az egyhangúság szabálya érvényesül. Persze, itt a kisebbség is megvétózhatja a többséget, és ebben az esetben ugye a tanácsi többséget megvétózhatná a tagállami parlament, de máskülönben ugye nem tehetik ezt meg, mert nem korm- ellenőrzik a tanácsot, csak egy kormányt. És ugye 27 kormány képviselteti magát a tanácsban. No, ez az oka annak, hogy miért van európai szintre szükség egy olyan európai szintre, amely mind a bizottság munkáját, mind más módon bár, de a tanács politikai döntéshozatalát is ellenőriz, ellenőrzi. Egyetértek bizonyos módon a Messerschmitt kollega által mondottakkal, miszerint külön, mégpedig azzal, hogy a kozakban, ahol ugye 27 tagállam parlamentje gyűlik össze. Nos, tehát, hogy a kozakban nem olyan könnyű elmagyarázni ezt az álláspontot. Ilyen nyíltan, anélkül, hogy attól kellene félnünk, hogy félreérthetnek bennünket. Mégis mélyen hiszek, éppen a saját tapasztalataim fényében mélyen hiszek abban, hogy szükség volna továbbfejlesztenünk az Európai Parlament és minden egyes tagállami parlament közötti kapcsolatot. Vagy ahogyan Martinez Martins kollega nagyon innovatív módon elmagyarázta, a parlamentek komplexumával, akik nemzeti szinten működnek, hiszen még a nem szövetségi államokban is léteznek regionális közgyűlések, akik jogkörökkel, hatáskörökkel és illetékességgel rendelkeznek. Tehát fontos, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljunk ezekhez a regionális közgyűlésekhez és nemzeti parlamentekhez, és ugye elnökünk Kazini úr, aki Londonban járt a legutóbbi delegáción, beszámolt arról, hogy nagyon kényes kérdést vitattunk meg, ugye az európai korlátozásokról szóló jogszabály tervezetéről van szó. Ennek ellenére úgy éreztem és úgy láttam, hogy nyitottak voltak a véleményünk meghallgatására. Nem jelenti ez az, hogy egyből ezzel egyetértenek, nagyon nyitottak, receptívek, hogyha használhatom ezt a szót, receptívak voltak tehát, és Ők is úgy érezték, hogy szükség van a bilaterális kapcsolatok ápolására, kialakítására az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között. Ezért tehát valóban erőfeszítéseket kell tenni ezen bilaterális kapcsolatok ápolása és kiépítése érdekében. Hiszen itt a nyitott szellemi beszélgetés könnyebben létrejön, könnyebben meg tudjuk mutatni hogy hogy látjuk a kérdéseket, és talán nem annyira vagyunk kitéve a szenvedélyesség vagy a kampány nyok veszélyének. Ugye a koszakban a filmparlament volt az, aki élére állt ennek a mozgalomnak, és egyszerre csak mindenki abban a helyzetben találta magát, hogy meg kellett mutatnia én nemzetibb parlament vagyok, mint a többiek, jobban vigyázok a nemzeti parlamentek érdekére, és egy ilyen szerencsétlen versengés alakult ki. Több kérdésről volt szó, az egyik kérdést maga a finn parlament vetette föl, ez pedig a keretmegállapodás volt, melyet az Európai Parlament és a bizottság kötött. Nos, úgy hiszem, hogy bizonyos eszmecsere után és világosan kiderült, hogy a tagállami parlamentek képviselői tisztában vannak az európai kérdésekkel. Nem történik ez meg mindig. De a House of Lords, tehát a felsőház képviselői nagyon pontos információkkal rendelkeztek az európai szintér eseményeiről, és ezután megváltozott a, a hozzáállás, talán azt mondhatom, hogy átfogó és befogadóbbá vált a légkör. És látták, hogy a különböző kérdésekre megoldást kell keresni, intézményi megoldást, a kozak számára is. És egyetértek egy sor, sor olyan felvetéssel, amelyekről éppen Martinez kollega beszélt. Összességében tehát úgy gondolom, hogy egy igazi marketing megközelítésre van a szükség bilaterális kapcsolatainkban egy PR megközelítésre. Hiszen egész másként látnak bennünket a tagállami parlamentek képviselői, amikor bilaterálisan tárgyalunk, mint amikor egy nagy parlamenti közgyűlésben egy 28-ada vagyunk ugye a közgyűlésnek, a 27 tagállami parlament képviselete mellett. Fontos tehát a bilaterális kapcsolat megelőző stratégia, preventív stratégiaként is. Hiszen nagyon sok tagállami parlament könnyebben alakítsa ki pozitív véleményét, saját véleményét bár, akkor, hogyha teljes áttekintéssel rendelkezik az európai ügyekről. Saját véleményet, mondom, az érthető és elfogadható, de könnyebben tudnak majd velünk előítéletmentes párbeszédet folytatni. Szóval finnül azt mondhatom, akarom mondani, hogy befejezem mondandómat, azt mondom, mélyen meg vagyok győződve arról, hogy e, ez az ügy fontos, és előre kell vinni. Vannak persze párt érdekek is, vannak szkeptikus pártok, ezt látni kell, de úgy gondolom, hogy a keret megállapodásról szóló tárgyalás világosá tette, hogy a felek eh, talán nem rendelkeztek helyes információval, mi több szándékosan félreinformálták a nemzeti parlamenteket. Egyébként itt a, a, a brit felsőházban is láttuk ezt, amikor ugye, ahogy Kazini kollega mondta, elkezdtük elmagyarázni, hogy nemzetközi dimenzióban az Európai Parlament minden fronton vesztett, akkor miután ezt megmagyaráztuk, és megértették, hogy nem változott semmi, sem voltak éppen a keret megállapodás után, illetve mégis volt el, előrelépés, de pozitív irányba. Amikor ezt tehát megértették a lordok, a felsőházi képviselők, akkor látták, hogy semmi súlyos, és főleg az ő érdeküket nem sértő nem történt. Tehát úgy gondolom, Tehát úgy gondolom, hogy az AFKO, a mi szakbizottságunk fontos munkát végez, és végezhet. Nagyon fontosak ezek a látogatások, feladatunk van. Mégpedig azért, mert Londonban és Berlinben ez az a két út, ahol én is részt vettem. Tehát a e két fővárosban olyan képviselőkkel találkoztunk, akik általában a kozok ülésén vesznek részt. És ez nagyon hasznos, hiszen így lehetőségünk nyílt arra, hogy megvitassuk a kérdéseket. Nem akarom perzuázió, a meggyőzés fogalmat használni, nem akartuk őket meggyőzni, bár az sem volna persze rossz, de legalábbis elmagyaráztuk nekik a véleményünket. Megköszönöm Rangel a hozzászólást, optimizmusást. Visszafogott optimizmus, vagy realisztikus, mondja az elnök. nagyon fontos az is, hogy még nehéz időkben is szembeszálljunk a problémákkal, illetve hogy megtaláljuk a megoldást. Szerintem el, el kell mondani azt is, hogy mekkora jelentősége a úgynevezett oldalajtóknak, hiszen a formalitásokon kívül is néha megegyezés vagy okos gondolatok hangozhatnak el. Söpflin úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm Martínez úrnak a beszámolót. Nagyon izgalmas eszmecsere vita volt ez. Én itt egy hatalmi kérdést látok. Voltak éppen egy hatalmi kérdés áll az egész vita leglényegében. Az Európai Parlament jogköre, jogkörét a választásokból meríti, ugyanakkor, illetve a felhatalmazását az Európai többi európai intézményeket otthoni, hazai politikai folyamatok legitimálják, és itt egy különbség van a kettő között. Most a konfliktus, amelyről szó van, egy ilyen elismerési probléma, hiszen az Európai Parlament egyre nagyobb szerepet, szerepet kap a Lisszaboni ha, szerződés hatája alatt, hiszen a hatalmi konfiguráció megváltozott. Amíg gyenge volt az Európai Parlament, addig nem volt igazán, nem zavart senkit, nem volt tüske senkinek a, a, a bőre alatt, nem volt gerenda senkinek a szemében. Azonban a nemzeti parlamenti képviselők egyszerűen csak felébredtek és látták, hogy egy komoly riválissal állnak szemben, igazából nem is nagyon tudtak róla. Tehát, hogyha az elemzésem helyes, akkor a kozak igazából egy szimptóma, sokkal súlyosabb az ügy, mint a tünet. Nem baj persze, hogy ez a tünet megjelent a kozak berkein belül, hiszen úgy gondolom, hogy ez egy olyan fórum, ahol egy-két kérdés meg lehet vitatni, bár ugye nagyjából mindenki azt mondta, hogy ez csak a kiinduló pont lehet a vita. Az egyik probléma, amivel szembenézünk, az az, hogy nagyon messze, úgy tapasztaljuk, hogy messze vagyunk nem csak az európai választók számára, erről gyakran beszéltünk, hanem bizony a nemzeti parlamenti képviselők számára. Nem nagyon tudják, mit csinálunk itt. Legalábbis ez volt az én magyarországi tapasztalatom, de más delegációs utakon ilyen érdeklődő döbbenettel néztek ránk, hogy ej, de érdekes, mit, mivel bíbelődtök távolnan Brüsszel városában, kérdezik tőlünk. Nos, a parlamenti képviselők persze a nemzeti kormányok támogatásával úgy döntöttek, hogy az Európai Parlament túllépte a saját hatáskörét is. Ez azt hiszem, hogy ez egy hiba. De hát erről mindenképpen beszélnünk kell. Tehát itt van a kutya elásva, hogy egy magyar szólásmondát mondjuk, de ugyanakkor a határok meglehetősen elmosódottak, persze a bizonyos politikai folyamatok, azok ilyenek. Tehát mire van szükségünk? Világosabb kommunikációban minden problémának tudjuk, persze ez a kulcs megoldása. Nem tudom, hogy mennyire higgyek tényleg ebben a kommunikáció eh, minden hatóságában, de valóban egyszerűen át kell adnunk az információt. Fontos, hogy a nemzeti, az európai parlamenti képviselők és a helyhatóságok, a területi önkormányzatok túl sok információval vannak túlterhelve, és egész egyszerűen itt a négy szemközti, vagy ez a személyes találkozók sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak. Bizony, a mi szakbizottságunk elég sok delegációs utat folytat le, nincs okunk, hogy ne folytassunk le még többet, még több emberrel, képviselővel találkozhatnánk. A londoni találkozónkon én is ott voltam, és ugye tudom, hogy milyen hangulatban zajlott ez, nem? És hát nagyjából tudom azt is, hogy mi történik az Egyesült Királyság politikai szinterén. Azt gondolom tehát, hogy érdemes a trió elnökség befolyásolását is jobban használnunk itt a parlamenten belül. Köszönöm, mondja a következő felszólaló, és meg szeretném köszönni, a, eh, gratulálni szeretnék alelnökünknek. Hát ilyen deja vu érzésem van, hiszen Németországban a tartományok és a Bundestag, a szövetségi parlament között hasonló vita zajlik, hogy rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, és valóban hatalmi kérdés ez, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a parlamentek, a nemzeti és a regionális parlamentek voltak éppen a szövetségeseink, ápolni kellene ezt a viszonyt, és olyan eszközöket kellene kidolgoznunk, amelyekkel ezt a viszonyt lehetne ápolni. A német Bundestag, a szövetségi parlament két éve egy eh, irodát nyitott Brüsszelben, ahol minden frakció képviseltete magát, és eh, a nemzeti parlamenti képviselők ezzel tudják felvenni a kapcsolatot, hiszen részint a kormány nem informálja őket, akár a saját kormányuk sem, vagy nem kellőképpen. Ez volt az oka annak, hogy a nemzeti parlamenti képviselők Németországban miért fordultak a bírósághoz, és miért pereltek a Lisszaboni szerződés ellen. Miért a keresetet. A bíróság pedig azt mondta, hogy a nemzeti parlamentek, parlamenti képviselők bevonása nem megfelelő nem a Lisszaboni szerződést bírálta a német bíróság, hanem a nemzeti parlament bevonásának gyakorlatát. Ezért tehát olyan eszközökön kell dolgozni, melyik az együttműködést javítják. A fővárosokban például, hogyha egy képviselő egy nemzeti parlamentben egy bizonyos területen dolgozik, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehetne neki segíteni, hogyan lehetne összehozni kvázi az Európai Parlament jelentéstevőjével. Esetleg érdemes volna egy ilyen teremtő iroda létrehozásán gondolkozni. Zondergaard kollega a bírósági ítéletről beszélt. Mindig szomorú, amikor a bíróságok politizálni kezdenek, nemzeti szinten és európai szinten is. egész egyszerűen, hogyha a bíróságok elkezdik a jogalkotást, ez azt jelenti, hogy nem megfelelő volt a, a jogszabályok helyzet, nem volt elegendő jogszab, jogszabály. Tehát voltak éppen e tekintetben is a jogszabály, a szabályozási hiátusok tekintetében is szövetségesei vagyunk a nemzeti parlamenteknek. Hiszen ne felejtsük, a tanácsban belpolitikusok ülnek, akik ugye a tanácsból is hazapolitizálnak, miközben meg ugye tudjuk, hogy a tanács hogyan ö, politizál, mondjuk egy agrár tanács kompromisszumot hoz, zárt ajtók mögött, és aztán utána a miniszter pedig kiszáll a repülőből a fővárosában, és azt mondja, hát éppen meg tudtuk akadályozni a legrosszabb megoldást. Hát, hogy ez a nemzeti kollégáknál nem vált ki eufóriát, teljesen érthető, és éppen ezért valóban tovább kell fejlesztenünk a stratégiánkat a tekintetben, hogy a saját szövetségeseinkkel, a tagállami parlamenti képviselőkkel hogyan kommunikálhatunk jobban. Cassini kollega el, ott járt Berlinben a delegáción, azt mondhatom, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek, hogy itt a Bundestag képviselőkkel tárgyaltunk. Ez az, amire építenünk kell, és meg kellene vizsgálnunk, hogy talán munkatársi szinten is hogyan lehetne kapcsolatokat teremteni. Mondjuk, hogyha a tagállami parlamentből az asszisztensek Brüsszelbe jönnek, akkor valóban befogadjuk őket, örömmel fogadjuk őket, lássák, hogy hogyan működünk, milyen órajelre ketyegünk, és segítsünk abban is, hogy a nyelvi akadályokat is vegyék, ugye mi ezt megszoktuk, minden nap szembenézünk ezzel, hiszen a nyelvi akadály és távolságot szül, ezért ezen nyelvi akadályt le kell építenünk, meg kell haladnunk, és azt gondolom, hogy így sikerül majd a nagy koalíciót kialakítanunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Izgalmas vita áll előttünk, örömmel tekintek elébe, és szívesen dolgozom azon, hogy javítsuk az együttműködést, hiszen ezzel megerősítjük az Európai Parlamentet, és egyben az európai demokráciát azáltal, hogy koalíciót hozunk létre. Köszönöm szépen! Messerschmitt úr, arra kérem, hogy egy pillanatra vegy át az elnökséget. Mr. Duff, you have the floor. Duff úr, parancsoljon, öné a szó. Tájnasszony, elnézést mondja az elnök. Mártinez úr, én is gratulálni szeretnék eh, a születésnapjához. Köszönjük szépen a nyílt magatartását, illetve azt, hogy visszaadta hangulatot, a Dán parlament javaslatára, miszerint már ezentúl már csak két nyelvet használjunk, azt gondolom, hogy ez a költség megtakarítás jegyében született, illetve mindez hozzájárult Európában, illetve Németországban ahhoz, hogy nem érdekli az embereket a politika. Mindegy, hogy a két székhelyről van ez szó, a költségekről, nem érdekli őket Európa. Azt gondolom, hogy igenis fáradoznunk kell a költségek visszaszorításán. A költségvetés megnövelése, amelyre sor került, azt gondolom, hogy minden nemzeti költségvetésben megszorításokra volt szükség, és sem a nemzeti parlamenti képviselőknek, sem a polgároknak nem lehet megmagyarázni azt, hogyha mi ezt nem tesszük meg. Azt gondolom, hogy nem kell tagadni a nemzeti kompetenciába való helyezést, illetve a szubszidiaritás elvének tagadását sem. Egy német eh, miniszter asszony azt mondta az egyik képviselőnek, hogy hagyjunk egy kis munkát az európai parlamenti képviselőknek is. Azt gondolom, hogy ez egy általános tendencia, de nem kapcsolódik ahhoz, hogy ők bennünket konkurensként eh, tekintenek, hanem egyszerűen eh, félelemről van szó. Az euróválság, a gazdasági kormányzás eh, agályokat vált ki, az emberek félnek, és túlságosan gyorsan haladnak a dolgok. Ezt pedig komolyan kell vennünk. Európai parlamenti képviselőként eddig még nem tudtam megoldani azt, hogy hogyan válhatnánk láthatóbbakká a, a nemzeti médiában, nagyon fontosak éppen ezért a kapcsolatok minden szinten, és természetesen értem azt, hogy a bizottság azt mondja, hogy 27 tagországba nem tud folyamatosan utazni és egy biztossal jelen lenni. Csatlakozni szeretnék az el, előttem szólóhoz. Rén biztos nemrégiben beszélt a Német eh, Szövetségi Parlamentben, ő volt az első, biztos öt év telt el úgy, hogy egyetlen biztos sem járt a Német Parlamentben. És függetlenül attól, amit mondott, azt gondolom, hogy nagyon sok eh, vitatott kérdést tisztázásához járult hozzá az, hogy ő ellátogatott a parlamentbe. Éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy eh, az európai parlamenti képviselőket rá kell bírnunk arra, hogy eh, váljanak láthatóbbá. Különösen olyan országokban, ahol jelentősek a félelmek, különösen például Németországban, ami a kezességvállalást illeti. Nagyon fontos, hogy Európát reklámozzuk éppen ezért. Köszönöm. Daffur parancsoljon az utolsó hozzászóló a listán. Elnök úr, köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni Migeltől, Miguel Mártinez úrtól. Nem tudtam itt lenni az ülés elején, de az ügyekről már korábban is részletesen beszéltünk. Értem az elképzelését, és nagyjából egyetértek vele. Először is köszönetet szeretnék mondani azoknak a képviselőknek, akik csütörtökön Westminsterbe látogattak. Remélem, hogy nem voltak túlságosan traumatizálódott állapotban. Nagyon érdekes nap volt ez. Jelentős szakadék volt közöttünk. A Westminsteri Parlament és mi magunk két külön bolygón mozog, mozgunk, és éppen ezért véletlenszerű ütközésekre kerülhet sor. De ez nem programozott. És nem reagálunk egymás olyan mértékben, mint ahogy kéne. Minden politikai pártban az európai parlamenti munkában és az európai parlamenti képviselők között is eh, erőteljes eh, pártpolitikai problémák feszülnek. A választási reformba, eh, illetve a javaslatomba, szeret, javaslatomba szeretnék ilyen elemeket felvenni és a következő szakbizottsági ülésen majd ezekről beszélni. A nemzeti alkotmányügyi fejleményeket úgy tekintik, mintha ezeknek nem lenne hatásuk az európai integrációs folyamatra, ez pedig, ez pedig hibás. És igenis hatásuk van mindennek a folyamatokra. Budapesten is ez derült ki. Bundestag és a Német Szövetségi Alkotmánybíróság is hasonló eredményre jutott, illetve az Egyesült Királyságban is ezt gondoljuk. Az Európai Parlament eh, egyik eh, jogalkotását taglalja most a brit parlament, és eh, az összes jelentős szerződésbeli módosításról szó esik, illetve sor kerül majd népszavazásra is. Én azt gondolom, hogy ennek a törvénynek a hosszú távú eredménye az lesz, hogy Nagy-Britanniát egy másik pozícióban fogjuk látni, másodrangú társult pozícióban. Az összes többi tagország pedig megteszi majd a tőle terhetőt, és őket kötelezni fogják arra, hogy kerüljék ki a brit vétót. Azt gondolom, hogy óvatosaknak kell lennünk, megfontoltaknak, de komolynak is ebben a szakbizottságban. És nagyon fontos ellen választ kidolgozni a brit döntésre. Ők meg szeretnék változtatni a ratifikációs folyamatot az Egyesült Királyságban. minden egyes szerződésbeli módosítás kapcsán. Tudom, hogy mindez nagyon eh, időigényes, de többet kell utaznunk. Többet kell ellátogatnunk a fővárosokba. Azért, mert eh, Fontos beszélnünk az európai gondolatokat támogatókkal. A kozak részben biztosít erre lehetőséget, de nincs egy olyan fórum, ahol a nemzetközi, nemzeti parlamenti képviselőkkel egyeztethetnénk. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés, illetve a Lisszabon által kialakított struktúra következő tesztje a költségvetési reformról szóló vita lesz. És a több éves pénzügyi keretről szóló vita. És a saját források reformja, illetve a saját források rendszerének reformja. Nem fogunk tudni előbbre jutni egészen addig, amíg az Európai Parlament érdekei és az Európai Tanács érdekei között ilyen érdekellentét feszül. opportunista magatartást tanúsít a brit kormány, és hiányzik a stratégia is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy kezdeményezzük egy költségvetési konferencia létrehozását illetve pénzügyi konferencia létrehozását köztünk és a nemzeti parlamenti képviselők között. Nagyon fontos, hogy sor kerüljön erre a vitára. És remélem, hogy a Galtieri jelentés a 136-os cikkeiről szintén foglalkozik majd ezzel a ponttal. Úgy gondolom, hogy a belga elnökség teljesíti a feladatát azzal, hogy javaslatot készített az együttműködésről a közös kül- és biztonságpolitika területén. És remélem, hogy mindebből konstruktív dolog kerekedik majd ki. Köszönöm szépen, Daffur. A következő ülésen majd kiderül, hogy mi történt a matematikusok ülésén Cambridge-ben, de ez nem témánk ma. Nyilván mindenkit érdekel ennek az ülésnek az eredménye, mert hogy cambridge ben is ellátogatunk, londoni látogatásunk után. Kérem Martinez urat, hogy reagáljon az elhangzott észrevételek. Köszönöm szépen, elnök úr! Próbálom rövidre fogni. De mindenképpen ki, ki kell emelnem azt, hogy mennyire fontos ez az ülés. Én ebben a szakbizottságban még sose jártam, Kazini úr. De nagyon hálás feladat ide ellátogatni. Nagyon konkrétan fogalmaznak a kollégák, hihetetlenül jó az állásfoglalás, a kommunikációja. Sok ö, frakciót hallgat az ember, nagyon érdekes dolog ez, főleg azoknak, akik eh, nem vesznek részt a mindennapi munkában. Nagyon homogén ez a, szak, ez a szakbizottság. Sokkal homogénebb, mint ahogy azt én gondoltam. Sokféle dolog hangzott el, és eh, nagyon sokan utaltak egy dologra. Ez pedig az, hogy ami a kozákban történik, és általánosságban az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek kapcsolatában, az valójában csak egy jéghegy csúcsa, avagy csak tünet, hiszen valami itt bűzlik az európai integrációban, illetve hát valami nem jól működik. De itt nem lehet egy konkrét tényre rámutatnunk, hiszen akkor egyszerű lenne a megoldás. Valóban. Egy egész probléma sorról lehet itt szó, komoly gondokról, és úgy vélem, hogy önök, legalábbis az itt megjelentek, ennek tudatában vannak. Guerrero úr említette, hogy milyen jelenségeknek vagyunk tanúi, és milyen problémák nehezítik az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek kapcsolatát. Tökéletesen egyetértek az összes észrevételével, a nehézségekkel, amit említett, és hosszan sorolt. Ezek a problémák azonban minden egyes alkalommal megnyilvánulnak a hangulatban, egyfajta reményvesztettség vagy hitvesztettség jellemzi a folyamatot, pedig a földrész integrációja szempontjából ez elkerülhetetlen lenne. Vannak európéerek, akiknek ideológiai elképzeléseik vannak, mások pedig genetikai szempontból próbálják felfogni a földrész egység, egységességét, de nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy megértsük, hogy a globalizálódó világban, illetve a többoldalúság a multilateralizmus korszakában nem konszidálódhat a tagállamok, vagy egyes országok helyzete, hogyha nem fogunk össze. Egyedül Spanyolország, vagy Dánia, vagy Magyarország, vagy Németország nem tudja megvédeni az európai érdekeket. Nem tudjuk a békét, a stabilitást, a gazdasági irányítást konszolidálni ilyen feltételek mellett. És itt van az egyik legnagyobb probléma. Én egész egyszerűen nem értem, nem fér a fejembe, hogy miért gondolkodnak így európai honfitársaim, hogy így mondjam. Nem értik meg, hogy saját hazájukban, vagy saját régiójukban nem tudják egyedül megvédeni érdekeiket, nem tudnak az előrelépés útján előre mozdulni. Mindenki tudja, hogy mi az, hogy Kína, India, Egyesült Államok, Brazília. Vessük össze ezen országokkal, mondjuk Luxemburgot, és világos mindenki számára, hogy csak összefogásra lehet az általános előrelépést elérni. Önök egyetértenek abban, hogy nem egy konkrét problémáról van szó, hanem egy hanem arra a problémák sorának megjelenéséről, tehát egy tünetről, és úgy, úgy vélem, hogy ez alapvető fontosságú. Aztán még egy dologot, dolgot kiemeltek önök, ez pedig az, hogy kommunikációnkban kolosszális hibák vannak. Nagyon kevés érkezik el abból, amit mi próbálunk kommunikálni az európai polgárok felé. Illetve ide tartozik az is, hogy mit, mi jut el a, a nemzeti parlamenti képviselőkhöz. Még a párttársainkkal se tudunk kommunikálni. Ezt Duff, Duff barátom mondta. Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy a azon honfitársaink, akik a nemzeti parlamentben képviselők és párttársaink, nem tudják, hogy mi itt az Európai Parlamentben mit teszünk. És hogyha nem tudják, nem ismerik a munkájukat, akkor hogyan is gondolhatnának erről pozitívan? Ezt mindenképpen ki kell mondani. Nos, az egyik lehetséges megoldás ezen problémára a politikai családokon keresztüli kommunikáció. Azért, mert saját frakciómban, vagy családomban, politikai pártomban, a szocialista, a szocialista pártban kommunikációs mechanizmusokat kell felállítani, és ugyanez igaz a zöldekre, néppártra, stb. stb annak érdeme, hogy kollégáink otthon tudják, hogy mit is csinálunk, mi miben áll a munkánk. Itt nagyon nagy hiányosságok vannak. Az Európai Parlament rendkívül sok pénzt költ a külső kommunikációra, és attól tartok, hogy itt vagyunk a legkevésbé hatékonyak egyre több csatorna, mechanizmus, módszer, kommunikációs csatorna, de valós kommunikáció nem igazán valósul meg, sem a polgárokkal, sem másokkal. Söndergaard úr említette, hogy nem azzal van feltétlenül gond, vagy ahogy látják a polgárok, hogy mi itt mit teszünk az Európai Parlamentben, hogy általánosságban milyen kérdésekben hoz döntést az Európai Unió. Aztán van itt még egy félreértés. Nagyon arrogánsak a nemzeti parlamentek. Ők úgy vélik, hogy hihetetlen pénzek felett rendelkezünk mi itt az Európai Parlamentben. Nagyon irigyek, és ennek én bevalom nem voltam a tudatában, nem sokkal ezelőttig. Messerschmitt úr, mint mindig, nagyon lényegre törően foglalkoz, ö, fogalmazott, és nem tudok vele nem egyet érteni. Mindenképpen párbeszédre van szükség, mégpedig úgy, hogy a lehető legkevesebb előítélettel viseltetünk tárgyaló partnereinkkel szemben. Mindenképpen kommunikálnunk kell tehát, és úgy gondolom, hogy a felállással kapcsolatban, tehát hogy milyen módon feleljünk meg annak, amire a szerződés kötelez minket, az együttműködésre, én úgy gondolom, hogy a koszákot a jelenlegi formájában kell meghagyni. Lehet racionalizálni, hatékonyabbá tenni a munkát. De bizonyos kérdésekben külpolitika például erre utalt Andrew Duff, vagy védelmi és biztonsági politikai szempontból két alternatíva között kell választanunk. Az egyik elhangzott, az lenne, hogy új mechanizmust választunk, hiszen az elképzelhetetlen, hogy az egyik fél egy mechanizmust alkalmaz, a másik 40 pedig egy másikat, avagy van egy másik alternatíva, ami számomra elfogadhatóbb, hogy a nemzeti parlamentek megegyeznek egymás közt, egy általuk választott módszer szerint eszmét cserélnek egymással, megegyeznek, és aztán pedig egyenlő félként ezzel a nemzeti parlamenti egyeztető szervvel mi leülünk. Párbeszéd alakul ki, nyíltan beszélünk egymással. És ebben a vitában elkerüljük azt, hogy az Európai Parlament 40 különböző véleménnyel ütközik. nyilvánvaló az is, hogy nem szabad cenzúráznunk a témát, tehát bármilyen kérdésről nyilván, nyíltan kell beszélni. Söndergaard úr egy alapkérdésre tapintott rá, ez, pe, ez pedig a kommunikációs kudarc, illetve a oktatási vagy tájékoztatós kudarc. Ez nagyon komoly feladatként hárul ránk az európai nevelés vagy oktatás még nagyon gyenge lábakon áll, komoly utat kell még megtennünk. És igaza van abban is, hogy komoly ellenállással ütközünk. Egyetlen témát emelnék ki, Szöndergaard úr, az Európai Bizottság nem hoz olyan döntéseket, amely a tagállamokra van hatással, ők javaslatokat tesznek, de magukat a döntéseket vagy a tanács hozza, vagy a tanács és a parlament. Tehát arról szó sincs, hogy Spanyolországot vagy Dániát erre arra kötelezni a bizottság. Persze ez könnyű mondani. Én Spanyolországban is találkoztam ilyesmivel, hogy az Európai Bizottság ezt meg azt döntött, Nem nézzünk szembe a dényekkel, vagy a tanács, vagy a tanács és a parlament dönt olyan kérdésekről, amely aztán hatással van később Írországra, vagy Dániára, vagy, vagy Nagy-Britanniára. Rangel úr már elment, de nagyon érdekes dolgokat vetett fel. Említette például azt, hogy jobb kommunikációra van szükség a nemzeti parlamentekkel. Sokan említették ezt. Ezzel kapcsolatban egy dolog aggaszt. Rendkívül heterogének a különböző parlamentek. Ez azt eredményezi, hogy nagyon nehéz bármit előre tervezni. Ilyen heterogén helyzetben képzeljük csak el. Gondoljanak csak az olasz képviselőházra, amit tudjuk, hogy választanak, illetve a lordok házára, akiket soha nem választottak. Hát elég nagy a különbség közöttük. Természetesen a lordok házát is rendkívül módon érdeklik az európai kérdések. De lássuk a különbséget a német parlament és mondjuk az ész vagy a máltai parlament között. Nagyon nehéz egy olyan mechanizmust kidolgozni itt az Európai Parlamentben, amely lehetővé teszi azt, hogy mindenkivel ugyanúgy tartsuk a kapcsolatot. Vannak olyan nemzeti parlamentek, amelyek nem is rendelkeznek azzal a kapacitással, hogy állandó párbeszédet folytassanak velünk az összes témában a spanyol parlament egy közepes méretű parlament, amely ezért szeretne nagyobb lenni, és éppen ezért szeretné tartani az állandó kapcsolatot az Európai Parlamenttel, illetve az európai jelenséggel, mint olyannal. Söpflin úr, mindig nagyon lényegre törő, megköszönöm neki meglátásait. Teljesen igaza van önnek. Egész egyszerűen nem tudják az emberek, hogy mi mit csinálunk. De ezen csak úgy javíthatunk, hogyha mi komolyan vesszük a kommunikációs feladatunkat. Utána pedig el kell érnünk azt, hogy a médiát, a sajtót is érdekelje az, amit csinálunk. A parlamentben tanulja voltam annak, hogy egy egy kolléga felállt, mikor fölállt, akkor a szok, szoknyája beakadt a pultba, és hát bizony kilátszott a fehér neműje. Erre sokkal jobban odafigyelt a sajtó, mint hogy mi történt. Hiszen egy kollégánk ott állt, bugyiban, a mikrofon előtt. Ez persze érdekelte őket. Ezt én sajnálatosnak tartom. Egyébként nem csak mi vagyunk az, egy, az a helyzetért felelősek, hanem természetesen a sajtó is. Hát ez érdekli az embereket a tagállamokban? Hát ez nagyon groteszk. De ebből lesz hír, ez érdekli azokat a sajtóorgánumokat, akikkel együttműködünk. Akkor mi ennek a következménye? Hallgassunk? Nem, éppen ellenkezőleg. Még többet kell beszélni aggaszt, hogy ebben a vitában az új tagállamok, nem mondjuk azt, hogy új tagállamok, de mondjuk a kevésbé régi tagállamok eh, nem annyira eh, vállaltak részt. Söpfin úr ugyan magyar vélemény, vagy magyar nézeteket is eh, elmondott, de sajnálatos, hogy mások nem szólaltak fel. Aztán Grót képviselő, nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőle. A frakcióknak valóban nagyobb mértékű felelősséget kéne vállalniuk. Jelenleg vállukat vonogatják. Németországnak hatalmas potenciálja van, és példaértékű lehet a fellépése. megmutathatná nekünk azt, hogy hogyan működik ez a rendszer jól olyan országokban, ahol már régóta létezik ez a rendszer, egy olyan országban, amely főszerepet vállalt az európai integrációban. Sok mindent tehet Németország azért, hogy a közvélemény, illetve a nemzeti parlamentek és regionális parlamentek is pontosan ismerjék, hogy miről szól az Európai Unió, ez a munka, az integráció. A parlament elnökségének munkájára utalva mondom azt, hogy nagyon sok látogatói csoport jön el ide, de ezek a látogatói csoportok csak bekukkantanak ide-oda, Szerintem egy nagyon komoly lehetőséget szalasztunk el. Azt kéne elérni, hogy akik ide jönnek, azok olyan emberek legyenek, akik tovább tudják adni, hogy miről is van itt szó, mi a munkánk, mi, mi főjünk itt Brüsszelbet. Egy-egy nyugdíjas csoport, vagy fiatal diákok itt-ott feltűnik, de nem hiszem, hogy ők pontosan átlátnánk, hogy mit is csinálunk. Az lenne jó, hogyha két irányú lenne a kommunikáció. Tejn asszony. Először is azt válaszolnám neki, hogy mindenképpen utalnunk kell arra, hogy milyen kiváló munkát végez a büroban honfitársa, Kochmérin asszony. Le a kalappal előtte nagyon komoly és kiváló munkát végez a büróban. Aztán a nyelvek kérdése. Biztos vagyok benne, hogy egyetlen kép, képviselő sem tudja megmondani, hogy mennyibe kerül a többnyelvűség Európába. Biztos, hogy nem tudják. Sokat beszélünk erről, de mennyibe kerül ez? Mennyibe kerül az, hogy minden európai polgár elolvashatja az Európai Unió összes joganyagát, szövegét anyanyelvén, és mennyibe kerül az, hogy az Európai Uniónak ö, olyan képviselői vannak a parlamentnek, ahol nem feltétlenül akik nem feltétlenül tudnak két vagy három nyelven, hiszen itt nem kosárlabdázunk, tehát nincs egy olyan magassághatár, hogy mindenkinek két méteresnek kell lenni. Nem, az európai parlamenti képviselőknek nem kell egyetlen külföldi nyelven, egyetlen idegen nyelven se tudniuk. Ezért van szükség a tolmácsolásra és fordításra az összes európai intézményben. Mindennek az éves ára egyetlen elég olcsó kávé ára. Tehát egy olcsó kávé ára európai polgáronként. Egy euróról beszélek. Önök biztos tudják, hogy hor kerül egy euróba egy kávé, és Spanyolországban elég sokáig kell, sokat kell keresni egy ilyen kávézót, de az, az hogy az összes Európai Uniós munka 23 nyelvre le legyen fordítva, azt kérem ennyibe került. Fordításról és tolmácsolásról van szó. Szóval egy euró évente európai polgáronként. Ez szerintem rendkívül olcsó. De ha mondjuk azt mondjuk, hogy 460 millió euróról van szó, akkor nyilván többnek tűnik. De reáláron arról van szó, hogy minden egyes polgár egy olcsó kávét fizet ki ezért évente. Azért, hogy demokratikusak legyenek a viszonyok az Európai Unióban. Hogy a polgárok, akik, illetve önök is, akik nyilván kiválóan beszélnek angolul, a saját anyanyelvükön is megszólalhassanak. Tehát, hogy a saját polgáraik is tudják, hogy mit mondanak, értsék önök otthon, illetve értsék önöket az Európai Unió más polgára is. Pedig nyilván mindenki meg tudna nyilvánulni angolul is. Hiszen abból indulunk ki, hogy nagy hozzáértéssel kell alapvetően hozzászólni, és nagy tisztelettel még egy dolgot említett, ami szerintem rendkívül fontos. És ezt még egyszer felidézem. Én ugyanis nem utaltam erre. Arról van itt szó, hogy a biztosok, és hogy biztosok alatt nem csak biztosokat ért, hanem más európai főtisztviselőket is, hogy a biztosok látogassanak el az orsz- a tagállamokba, a parlamentekbe. Nyilván nem mindegy, hogy ki, jár, ki látogat el a Bundestagba. Az előbb azt hallottuk, és ez nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy öt év alatt egyetlen biztos látogatott csak el a, a Bundestagba. Az sem lenne furcsa. Hogyha egy biztos ellátogatna az egyik nemzeti parlamentbe, és nem több száz képviselővel állna szemben, hanem négyel vagy öttel, mert a nemzeti parlamenti képviselőkép nem érnek rá, sürgős hazai ügyek foglalkoztatják inkább őket, sajnos nem tudnak jelen lenni egy ilyen típus ülésen. Nos, ez is nagyon fontos. Aztán Darfur. Vele általában egyet szoktunk érteni. Egy fontos kérdésre utalt, egy kezdeményezésre, és ennek mi hamarabb meg kéne valósulnia. Ez pedig a nemzeti parlamentek és az Euró parlament, Európai Parlament közötti egyeztetés a több éves pénzügyi terv témájában. Ezt nyugodtan kéne megbeszélni az összes releváns adat és opció ismeretében. Tekítsünk el az utóbbi hónapok nehézségeitől. Erre nagyon nagy szükség van. Dafur alapvető fontosságú kezdeményezéshez. Mindenképpen föl kell ezt karolni, ezt a kérdést. Vigyük ezt előre. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr, a, türel, a türelmedet. Én nem fogom a Bibliát idézni, mint Rangel képviselő úr, de egy szent türelmével ér fel a türelmet, sokkal inkább az Ótestamentumra kéne utalnom megköszönöm még egyszer ezt a rendkívüli kedvességet, türelmet, és hát még meg kell köszönnöm a firenzei dialektusodat is. Köszönöm, hogy alkalmat adtál arra, hogy ma itt megjelenjek. Gualtieri úrral és Daffurral folytatom a munkát. Egy dokumentumot kell létrehoznunk a belga javaslatról. Ugye a, be, ugye, a belg, ugye a belga parlament az összes nemzeti parlament, illetve az Európai Parlament felé egy dokumentumot kommunikált, dokumentumot kommunikált az európai külügyek, illetve a belső védelmi, illetve a védelmi politika nyomon követéséről. Köszönöm szépen, nagy öröm volt eljönni. Elő, köszönöm szépen, én köszönöm. nem csak nem csak türelemről tettél tanulbizonyságot, hanem nagyon nagy szenvedélyről is az európai út, az európai integráció nagyon mély gyökerekkel rendelkezik. A véres évszázadok, illetve a háborúk, a szenvedés hozta létre ezt a béke és együttműködés iránti igényt. Ez a szenvedély nyilvánult itt meg. Örülök annak, hogy itt egyelők között alakult ki vita. Köszönöm még egyszer. Üdvözöllek. Adesso noi abbiamo ancora eh, un paio di argomenti perché uno è la, la... Néhány dolog. Egyetlen napirendi pontunk maradt, az én kis jelentés tervezetem, az eljárási szabályzat 51-es cikkének értelmezése. Van még egy kis időnk. Én azt mondanám, hogy miután tényleg van még egy kis időnk, beszéljünk még a polgári kezdeményezésről is. Valakinek van erről véleménye? Igen. Gurmai asszony most nem tud itt lenni, egy másik szakbizottság ülésen kell jelen lennie. Arra kért, hogy én kérjem arra a szakbizottságot, hogy ezt a kiavítást fogadjuk el. Egy egész egyszerű hibáról van szó a szövegben tehát a polgári kezdeményezésről szóló szövegben. Ez hiúsította meg a politikai megállapodást, pedig a perben erre lett volna lehetőség. Három éves felülvizsgálatról van szó, és az a kérdés, hogy a három év mikortól számítandó, attól kezdve, hogy hatályba lép ez a kezdeményezés. Tehát akkor van ez, amikor elkezdik ezt alkalmazni. Elnök úr, ezzel kapcsolatban annak idején egy javaslat született meg, a valós alkalmazás ról azt mondtuk akkoriban, hogy ez két hónappal meghosszabbítandó, vagy kitolandó, hogy a tagállamok a szükséges döntéseket meg tudják hozni. Így a hatályba lépés után négy évvel ö, kerül sor a felülvizsgálatra, nem pedig három évvel. Ezzel kapcsolatban kéne döntést hoznunk itt is, illetve a plenárison is és ha ezt megtesszük, akkor amikor és ha ezt megtesszük, akkor február 14-én a tanács napirendjére tűzi ezt a kérdést. Ezt kérik a társelőadók is, Gurmai asszony is, tehát a szakbizottság egyetértését és jóvás, jóváhagyását kérjük arra, hogy a 216-os cikk értelmében ezt változtassuk meg, elnök. Akkor nézzük csak. A napirendi, napirend tervezet szerint ezt a kérdést holnap kéne megvitatni. Guerrera úr azonban igen részletesen bemutatta, hogy miről van itt szó, illetve jutotta hozzánk Gormai asszony üzenetét. Akkor az lenne szerintem a legokosabb, hogyha most erről gyorsan döntenénk, és aztán térnénk vissza az, öt, az ötös ponthoz. Egy kis kiavításról van szó, 216-os pontról az összes koordinátor egyetért, az összes ö, európai szerv egyetért, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ö, ö, fogadjuk ezt el, de szavazhatunk is erről, Daffur. I think before we... Úgy hiszem, hogy mielőtt szavaznánk, a szöveges módosításról azért mégiscsak tisztelettel mondom, látnunk illene a szöveget. Megvitathatjuk ezt a holnap reggeli koordinátor ülésen is, de nincs előttem szöveg, és bizony mielőtt rábódintanék, látnom kellene. 11-es pontról van szó. Ez megvan a mindenkinek a dossziéjában. 11-es pont alatt ott van ez a szöveg itt van a szöveg, itt van. Akkor hagyó, hadd olvasom el rögvest. Ha gondolj, egy nagyon egyszerű dolgot tehetünk. Öt perc gondolkodási idő, mindenki elmélkedik azon, hogy ez így jó lesz -e. Rendelet, ha... Fölolvasom, jó? Mondja az elnök. Az e rendelet hatályba lépésétől számított három éven belül szöveg helyébe az lép, az e rendelet alkalmazásától számított három éven belül. Februárban lép hatályba a, a dolog, ez a rendelet. De itt arról van szó, hogy az alkalmazás szóval kéne a hatályba lépést helyettesíteni, hogy mi hamarabb sor kerüljön erre. Ha ezzel kapcsolatban nincs ellenvétel, ellenvetés, akkor fogadjuk ezt el. Jó? Jó, köszönöm. Akkor most gyorsan térjük vissza az ötös napirendi pontra. regolamentare sulla quale io sono. Ez egy olyan kérdés, aminek én vagyok az előadója. Nos, miről is van itt szó? Bizonyára mindenki pontosan tudja, hogy az 51-es cikk értelmében bizonyos esetekben az elnökök értekezlete úgy dönthet, hogy egy jelentésnek két szakbizottság is gazdája lehet. Az elmúlt ciklusban lépett ez a dolog hatályba, de néhány értelmezési probléma merült fel. Leinen úr és Léne úr, az egyik a melyik szakbizottság elnöke is volt? Igen, a környezetvédelmi, mondja az elnök, illetve a Juri szakbizottság elnöke, körülben merült ez fel, de az elnökök értekezletén is, azt kérték tőlünk, hogy három kérdésben nyilvánítsunk véleményt. Az első az lenne, hogy ez a közös munka, amelyet kettő vagy akár több szakbizottság is végez, csak a rendes jogalkotási szabály mechanizmusban lép fel, tehát csak első olvasatban, avagy a másodikban is. A második kérdés, amelyben a véleményüket kérik, az lenne, hogy ez a közös munka vonatkozik-e arra is, hogy mondjuk a plenárison a szakbizottság így vagy úgy nyilvánulja meg, javasolja a módosítást, avagy együttesen értelmezhető ez mind a két szakbizottságra, vagy több szakbizottság. Harmadik kérdés. Kérdés, hogy a jogszabálytervezet elfoglalás, elfogadása után is érvényese ez a közös munka. Ezen három kérdésen túl még egy eljárásbéli kérdés is fölmerül. Kérdés, hogy pontosan hogyan kéne ezt az értelmezést megfogalmazni, milyen formában. Már többször beszéltünk erről a kérdésről, én azt mondanám, hogy az eljárási szabályzatot kéne módosítani. Hogyha az 51-es cikket az 50-essel és a 49-essel együtt értelmezzük, akkor véleményem szerint módosítani kell az eljárási szabályzatot. Nézzük az 51-es cikket. Ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1. Tehát az 51-es, 50-es cikk és a 49-es cikkel egyetemben az elnökök értekezlete kiemelkedő fontosságú ügyek esetén dönthet úgy, hogy közös bizottság ülésekkel lefolytatott eljárás és együttes szavazást kell alkalmazni. Tehát a 40. cikk első bekezdésével és az 50. cikkel együtt kell ezt olvasni. Egyébként a három cikk azért eltér egymástól, mégpedig elég jelentős mértékben, ezért aztán nagyon nehézen értelmezhető mindez. A 49-es cikkben a rendes eljárásokról van szó. Ilyenkor az egyik szakbizottságnak egyértelműen Egyetem az egyik bizottság, szakbizottság egy-egy kérdésnek az illetékese, az 50. cikkben pedig társbizottsági eljárásról van szó, nehéz tehát ezeket együtt, ér, egyeket, együtt értelmezni. Az 50. cikk értelmében két lehetőségünk van. Vagy egyetlen jogszabályalkotási javaslatnak van egy olyan része, ami az egyik szakbizottsághoz tartozik, és egy másik része, amíg a, egy másik szakbizottsághoz, avagy nem lehet elkülöníteni a két szakbizottság illetékességét. Elképzelhető, hogy az egyik szakbizottság fő illetékes bizottság, de bizonyos kérdésekben a másik szakbizottság véleményét is meg kell hallgatni. Tehát például az egyik szakbizottság benyújt, beterjeszt különböző módosításokat, ezt nem fogadja el mondjuk a másik, Kérdés, hogy a módosításoknak mi lesz a sorsa, ezt el kell fogadtatni a másik szakbizottságban is, avagy mehet a plenárisra. Ez a kérdés, tehát ez a dilemma. dilemma. Ugye az 50-es cikkben arról van szó, hogy mit történik azon esetekben, amikor nem lehet megállítani, megállapítani a két szakbizottság illetékességét. Ez sokszor nem könnyű. Ahogy az 51. cikkben olvashatjuk, itt kiemelkedő fontosságú ügyekről van szó. Ilyenkor közös bizottsági ülésekre kerül sor. Következőképpen kéne tehát módosítani a szöveget. La materia è le condizioni sono due. La materia eh, a kérdés két szakbizottság illetékességi körébe tartozik, és ez egy kiemelkedő fontosságú ügyről van szó, tehát két feltételnek kell teljesülnie, hogy mind a két szakbizottság haték, illetékességi körébe tartozon, illetve hogy kiemelkedő, kiemelkedő fontosságú ügyről legyen szó. A kérdésekre egyébként elég könnyen lehet válaszolni mert hogyha teljesül a két feltétel, akkor objektíve legalább két szakbizottságra kell osztani ezt az ügyet, és ilyenkor nyilván a teljes eljárásra vonatkozik-e. Az első olvasatban lezárulhat a folyamat, de hogyha van második vagy harmadik fázis, amikor nehezebb a tanács és a parlament között megtalálni az egyetértés, akkor ezekben a kérdésekben is együtt kell működni a két szakbizottságnak. Tehát elképzelhető az is, hogy delegated actek, illetve executive actek során megoldódik a helyzet, már korábban is. Le lehet egyszerűsíteni ilyenkor a folyamatot, vagy az elnökök értekezletén születik az a döntés, vagy az egyik, vagy a másik szakbizottság kérésére. Egyetlen ilyen kiemelkedő fontosságú kérdést két szakbizottságra osztanak, tehát mind a két szakbizottság illetékes lenne. Ennyit erről, most megnyitjuk a vitát. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank für Ihren Vorschlag, den Sie uns... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Én magam is gyakran az ilyen um, szakbizottságok közötti hatásköri villongások tagja voltam. A környezetvédelmi, meg az ipari szakbizottság mondjuk a gépjárművek széndiokszid kibocsátási értékénél vitáztak a szakbizottsági elnökök a tekintetben ki legyen ez illetékes. Talán érdemes volna egy időbeli határt is bevezetni, hiszen a tanácsban már komolyan zajlott a vita, miközben a parlament még mindig azon vitázott, hogy ki legyen, ki rendelkezik hatáskörrel. Mondjuk mondjuk azt, hogy amennyiben a szakbizottsági elnökök nem, erre, nem állapodnak meg, akkor mondjuk lejár a határideje ennek a, a tárgyalás lefolytathatóságának, nem tudom, ez végrehajtható de összességében látni kell, hogy mindig nagyon nehéz egyeztetési folyamat volt a szakbizottsági elnökök között, különösen a megerősített eljárás keretében. Hiszen melyik kezdeményez, a tekintetben volt vita, hogy milyen kezdeményezést melyik szakbizottság ragadjon meg a megerősített együttműködés érdekében, melyiket nyújtja be a plenárisnak, tehát röviden, tehát azt akarom mondani, hogy érdemes volna egy határidőt bevezetni azért, hogy egy kicsikét meggyorsítsuk az eljárásokat a parlamentben. L'articolo 188. 185-ös. Arról van szó, hogy mikor kell odaítélni a szakbizottságoknak a egyes témákat. Nos, itt vannak bizonyos feltételek, illetve időhatárok. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs egyéb hozzászólás, akkor ó, van valami, valaki még itt. Ich wollte es nur noch mal támogatni szerettem volna azt, amit Gróta kolléga mondott. Kompetencia villongások a jogi bizottság és a fogyasztóvédelmi bizottság között állandóan léteznek, hiszen korábban ez ugyanez a szakbizottsághoz tartozott, Van még egy nem régi példa is mindenre, az Econnál is voltak jelentősebb problémák, hiszen ők a felelősek a pénzügyi intézetekért, a júri pedig a társasági jogért. Azt gondolom, hogy ebben a parlamentben rendszeresek ezek a viták. A jogi szakbizottságnak gyakran vannak problémái a kompetenciákat illetően, amikor hasonló területeket érint egy döntés. Éppen ezért gondolom azt, hogy most beszélünk erről, és nagyon fontos, hogy a saját kezdeményezésű jelentéseknél is szó kerüljön mindenről. Köszönöm. Az 51. cikk véleményem szerint azért van egyáltalán, hogy a szakbizottság közötti villongásokat megoldja. Ezt ugye nem könnyű, mert sokszor nagyon nehéz a hatáskört megállapítani. Nagyon nehéz ezt objektíve meghatározni. Az elnökök értekezlete ilyenkor dönthet úgy, hogy mindenki, mind a két szakbizottság illetékes marad, közösen oldják meg az ügyet. Nagyon fontos tehát az, hogy kiemelkedő fontosságú ügyekről legyen szó, és hogy lehetetlen legyen eldönteni az, hogy kinek az illetékességi körébe tartozik ez. Nem olyan nehéz ez a probléma. Szerintem a módosítások határidejét most kéne megkötni, vagy kinyilvánítani. Március 15-e jó lesz? Március 15-ig lehet benyújtani tehát a módosításokat estig. Úgy látom, más témánk ma nincs is. Megjött Brock úr. De Brock úr majd holnap reggel számol be a szerződés módosításáról, csak üdvözölni kívántalak. Befejeztük már az ülést. Holnap először koordinátorok ülése lesz. Utána mi is lesz? utána Wallis asszony jön az átláthatósági nyilvántartásról, és aztán körülbelül fél tizenegykor meghallgatjuk Brock és Gualtieri kollégákat a szerződés módosításáról, ami egy rendkívül fontos és kényes kérdés. Hogyha egyéb kérdés nincs, akkor berekeztem a ülést.